Voilà, nous allons commencer. Megkezdjük az ülésünket. A szavazással kezdünk. Bart úr véleményével kezdjük a szavazást. Kérem azt, hogy feltett kézzel szavazzanak preambulum bekezdés egyes kiszavaz mellette. Ellene. Berman Lehetne blogban szavazni? kérdezi Berman úr. Ö, igen, meddig? kérdezi az elnök asszony. A né, akkor a négyesig? Vagy a tízest is beleértve? Akkor meddig? A tízesig? Tízesig. Jó, rendben van. Tehát akkor blokk szavazás lesz az 1, 2-es, 3-as, 4-es és 10-es módosítókra. Kiszavaz mellette? ellene tartózkodást elfogadtuk. Az ötös okafogyottá válik, 11-esre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. Az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences visszavonták, tehát akkor a véleményre, a módosított véleményre szavazunk, mellette ellene elfogadva. On vote. Euh, Következik a Zsoli jelentés a közös parlamenti közgyűlés munkájáról, a kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás, elutasítva, ötös módosító, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítva, hatos mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva, hetes módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Nem? Nem? Akkor ellenőrizzük le a hetes mellett kiszavaz. Számoljuk meg. Tizen mellette ellene kilencen ellene kitartozkodik. akkor elfogadva. Nyolcas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kilences mellett ellen tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, akkor a többit blogban szavazzuk meg, nem? Jó, rendben van. Akkor a 13-14-re blokkszavazás mellett ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. Tiz, 16-17-esre egyes ö, kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadva és a, a módosított változatra szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Oui, on a déjà fait. Alors ici, apparemment le qui va. Ah bon. C'est bon, c'est bon. Donc le point 15. A a GDP innen és túl Déva úr jelentése. Az egyes módosítóra szavazunk. Nem? Tudom, hogy nagyon szokatlan, de kérem a szakbizottság és az ön engedélyét, hogy egy szavazást kérjek az egyes módosítónál, ahol az áll, aláhúzzuk, hogy a növekedés fogalma nem, fele, nem keverendő össze a fejlesztéssel, odáig, hogy oktatási eddig a szóig, és a tisztességes jövedelemelosztást kivennénk. A többit szívesen elfogadom, eddig a, jövedelemelosztásig elfogadom. Úgy értem, jól értem, hogy az jövedelmek tisztességes elosztása ellen volna, kollégám? Igen, elfogadjuk, elfogadjuk, senki nincs ellene. Jó rendben van, akkor elfogadtuk. Tehát a fair distribution of incomes kifejezés nélkül szavazunk akkor az egyes módosítóra. Kiszavaz mellette. A szocialista frakció nem fogadja ezt a... Amendement, amendement donc 1 akkor az egyes módosítóra szavazunk, Eller asszony nyújtotta be mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadva négyes Záborszka asszony jutotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az öt, hat és hetes és nyolcas, a nyolcasig, hetesig blogban szavazhatunk, tehát öttől hétig kiszavaz mellette. Tehát ki szavaz mellette? Ellene. Tartaszkodás. Elutasítva. Nyolcas. Ki szavaz mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 9-est visszavonták, tehát akkor a módosított véleményre szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Donc nous ne votons pas la résolution. Nem szavazunk most, ahogy ö, említettük a harmadik afrikai csúcs találkozóról, a 16-os ponttal kapcsolatosan arról informálom önöket, hogy ma reggel a koordinátorok arról döntett, döntöttek, hogy az EU-Afrika csúcs találkozó előtt nem lesz állásfoglalás, és egyetlen egy szöveg lesz, ez a közös parlamenti ö, jelentés. A, azonban a politikai frakciók Decemberben egy állásfoglalást nyújtanak majd be a csúcsalálkozóról. Tehát ezt a szavazást éppen ezért most töröljük. A következő a 17. napi rendi pont, az Európai Unió és a Kongói Köztársaság közötti az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, irányításáról és a fa és fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás, ez a FLECT megállapodás. Ahogy önök tudják, a 81-es cikk értelmében ö, folyik a szavazás, amely arról szól, hogy az Európai Unió és egy harmadik ország közötti megállapodásra szavazunk, viszont módosítások nélkül éppen ezért azt kérdezem, hogy e megállapodás mellett ki szavaz, ki szavaz ellene, így elfogadtuk egyhangulag. Ugyanezt a kérdést kell feltenni az Európai Unió és a Kameruni Köztársaság közötti önkéntes partnerségi megállapodásról, ki szavaz e megállapodás mellett, ki szavaz ellene, elfogadva. Ensuite, point 19 de l'ordre du jour. A napirend 19. pontja az Európai Parlament adhok bizottságának eh, jelentése az ENSZ magas szintű plenáris ülésre a milleniumi fejlesztési célokról. Szeptemberben a parlament egy delegációja, amely eh, hat taggal vett részt, az ENSZ ülésén vett részt, megkapta mindenki a jelentést a New Yorki ülésről. Mitchell úr volt az, aki vezette a delegációt. Köszönöm a titkárságnak a jelentést mindenek előtt. Ahogy a képviselőtársaim olvashatják, minden delegáció nagyban részt vett a milleniumi célokról szóló csúcs legtöbb betületével foglalkoztak. Erről már a koordinátorok ülésen tárgyaltunk nem akarom elismételni az ott halottakat. Nem volt könnyű a delegációknak bejutni a plenáris ülésre. A bizottságnak nehézségei voltak ezzel kapcsolatban, reméljük, hogy megoldjuk. De nem is értem, hogy Pilbax biztos úr eredeti bejut, a bejutásra vonatkozó kompromisszumát miért nem hagyták jóvá. Amik amikor a biztos urat elkísértük a különféle ülésekre, akkor más és más volt az elbánás velünk szemben. Volt, akit kihagytak a folyósón, volt, akinek nem volt helye. Biztos vagyok abban, hogy minden képviselőtársam egyetért az, azzal, hogy nagyon fontos volt számunkra, hogy ott legyünk, és az, hogy a plenárisról eleinte azt mondják, hogy nem jutunk be, aztán végül bejutottunk, ennek nagyon örülök. És megérezhettük, mennyire vibrál, mennyire feszült a légkör ott, és a civil társadalom képviselői, a kormányzatok, az intézmények, a parlamenti képviselők közötti légkör mennyire vibrált, mennyire igyekeztek előre jutni a célok irányába. A bizottság körbadott egy anyagot, nem tudom, hogy megkapták-e, amely bemutatja azokat az eredményeket, amiket sikerült elérni. Fontos tudni arról is beszélni, a parlament mit ért el, hiszen egyre kétségbejt több az, ha nem érünk el célokat, de ezt el is tudunk érni dolgokat, és ezeket be is kell mutatnunk. A, az ENSZ főtitkára is beszélt arról, mennyire fontos, hogy egy sprint, egy, egy a 2005 2000, a, a, a határidőre egy sprinttel be tudjuk hozni az elmaradásunkat. Nem reménytelen még, hogy elérjük a mérnömi felettesi célokban kitűzött dolgokat, de hajráznunk kell. Örültem annak, hogy elnöke lehetem ennek a delegációnak, minden képviselőtársam nagyon aktívan részt vett, különféle vetületével foglalkoztak a széles témak. Azt hiszem, hogy mindenki hasznára szolgált mindez, és Devo úr, Barozó elnök úrnak írt egy levelet, amelyel egyetértek, és amelyben aláhúzta az, hogy a parlamentnek igenis joga van teljes mértékben részt venni ezen az ülésen. Helyes volt, hogy ott voltunk, és legalábbis engem meggyőzött arról az ott létünk, hogyha van politikai akarat, akkor igenis el lehet érni ezeket a millenniumi fejlesztési célokat, azonban, amit mondottam, ehhez erőfeszítésre van szükség a hajrában. Köszönöm. I'm very pleased to welcome to our meeting. Örömmel köszöntöm megbeszélésünket a dél-afrikai parlament küldöttségét, a delegációt. Jan Maria Föpsz vezeti az ő delegációt. E, ő jelent meg ezen a 16. E, parlament közi ülésen az Európai Parlament és a Dél-Afrikai Parlament e, között, amelyet, amelynek ülését kollégánk Michael Cashman elnökölte. Köszöntöm dél-afrikai kollégáinkat, remélem jól érzik majd magukat Brüsszelben, és remélem, hogy a szakbizottságunk munkája érdekes és informatív jellegű lesz számukra. Most pedig megadom a szót Cashman úrnak. Um, Köszönöm, elnök asszony, jó szerencsét kívánok. Nagyon öröm, nagy örömmel köszöntem a dél-afrikai kollégákat, akiket John Fobbs vezet, akivel nagyon szoros munkakapcsolatot ápolunk. Nagyon örülök, hogy megjelentek itt tiszteletemért a kollégáikkal. Nagy öröm, hogy most beszélhetek a milleniumi fejlesztési célok csúcs találkozójáról. Szeretném elismételni, amit Mitchell úr elmondott már a delegációnk hatékonyságáról. Nagyon jól együttműködtünk a teljes politikai palettával, és Mitchell úr a stropi szót használta, tehát hogy jobban kellett nyomulnunk, hogy jobban odaférjünk az öm, üléshez, és nem sikerült. Mitchell úrnak viszont nagyon szigorú és határozott volt, és mindenki őt támogatta, ezért sikerült bejutnunk a plenárisra, a, mellékes, a mellette megrendezett események is nagyszerűek voltak, és azt gondolom, hogy nagyon jól képviseltük az Európai Parlamentet. Azonban e, nagy kérdés e, érdekelheti a délafrikai kollégákat, mégpedig az EU státusza az ENSZ-ben. Ott ülünk a terem hátuljában megfigyelőként, ott ülünk a bevándorlási nemzetközi szervezet és a nemzetközösség szervezetei között, volt egy eljárási indítvány, hogy ezzel foglalkozunk, de sajnos nagyon sok alkácsébeli kollégánk leszavazta az EU pozícióját az eljárási indítványban, ezért az EU jogállását nem lehetett megvitatni, de meg kell vitatni, hiszen a bizottság mögé kell kerülnünk, erősebb képviseletet kell nyújtanunk, mert mi vagyunk a legnagyobb e, segélybefizetők, és hogyha mi nem veszük magunkat komolyan, akkor más sem fog. Ja. Egyetértek Michel úrral az eredményről. A dokumentum nagyon e, hasznos, hiszen további egy milliárd euró felszabadítását e, jelenti be, amelynek Barozó elnök is nagyon örült, és el kell mondanom, hogy nem fogadom el azt, hogy egyes civil szervezetek az orrukat húzzák erre az egymilliárd euróra, hiszen akár nem is szavazhatták volna meg, de megszavazták, ezért elég határozatnak kell lennünk ahhoz, hogy megköszönjük, megköszönjük ezt nekik, és tovább léphessünk. A dokumentum most először hangsúlyozza az emberi jogokat, a szociális védelmet, és elismétli a jókormányzás fontosságát. Ez már önmagában e, iránymutatást ad az EU szerepének a tárgyalásokban, és nagyon örülök, hogy ezt elértük. Ugyanennyire örültünk Sárközi elnök részvételének és elkötelezettségének. Szeretném, hogyha ezt fenntartaná a pénzügyi tranzakciók adóját illetően, és ugyanígy ugyanilyen, bár kicsit visszafogottabb e, elkötelezettséget tanúsított Angela Merkel is, hiszen önök is tudják, hogy Nagy-Britannia e, jelenlegi koalíciós kormányával is e, ugyanezt az elkötelezettséget tette. A nemzetközi pénzügyi ügyleti adót fenn kell tartanunk napirendünkön. Végül a tény, hogy ott voltunk, hiszen nagyon kevés parlamenter volt ott, az azt jelezte a civil szervezetek felé, valamint a kormányok felé, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk saját szerepünket az ENSZ-ben és a tengeren túli kapcsolatokban. Nagyon nagy, nagyon remek alkalom volt ez a hálózatépítésre. Nem volt koktélfogadás, magunknak kellett ezt felvállalni, a hálózatépítést a folyosókon, valamint a plenáris folyamán. Nagyszerű alkalom volt ez a plenáris során, hogy egy állam eh, elnökét és eh, külügyminiszterét szólíthatok meg egy kérdéssel, amelyet különben nem tehetünk volna meg. Ezt megtettük Igami elnökkel Ruandából, valamint Abdulagul elnökkel Törökország részéről. Őt meg is döbbentettem egy kicsit, amikor törökül szóltam hozzá, de még jobban meg, eh, megdöbbentettem, amikor folytattam. Nagyon örülök, hogy Mitchell úr E, így lépett fel, és nagyon örültem volna, hogy a Déva úr is velünk jön, meg tudom érteni, hogy milyen okok miatt nem jött el, de a tény, hogy mi elmentünk, és kiálltunk magunk, magunk, magunkért, és sorba álltunk a belépőkért, ahogy mindenki más is, ez számomra nem újdonság. E, én ehhez hozzá, bánásmódhoz hozzászóltam, hozzászoktam, de a Oscar Wilde-t idézve, hogyha csillagokat nézzük, az a fontos, hogy ezt végigcsináltuk. Mitchell úr nagyon jól képviselt minket, elmondta, hogy mit akarunk a jövőben. Olyan bedzseket akarunk, olyan belépőket, amelyen nem az szerepel, hogy EU tanácsadó, hanem e- MEP. El kell mondanom, hogy nagy szeretettel fogadott minket Bill Bax biztos úr, valamint Barroso elnök úr is, és nagyon őszinte időnként, meg nagyon humoros eszmecserét folytattunk velük. Eljutottunk egy olyan szintre, amelyre most építkezhetünk, és megköszönöm minden kollégámnak a munkáját, amikor is támogattak a maguk módján előadóként a millenniumi fejlesztési célokról. Hadd fejezem be azzal, hogy a, és nyilván a kollégák egyetértek, hogy számomra a leglenyűgözőbb megbe, megbeszélés amely némi nyomasztóan kezdődött. Az UNDP főtitkár helyettesével tartottuk a társadalmi ügyek, szociális ügyek eh, titkárával, Thomas Tilcerrel. Az ő eh, felfogása az MFC-ről, valamint az ODA, a statisztikai helyzet, a segélyek hasznosságáról ajtott véleménye, teljes mértékben tükrözi azt, amit tenni kell. Például azt mondta, hogy ha nem foglalkozunk az biztonsággal és a klímaváltozással, akkor soha nem érjük el ezeket a fejlesztési cél, célokat, vagy ezeken túllépőeket. Felismerte az összefüggést ehm, azoknak az ügyeknek, amelyben részesek vagyunk, és amiktől elfordítjuk a tekintetünket. Elnök asszony, hadd fejezem be azzal, hogy elmondtuk neki, hogy a parlament és a mi szakbizottságunk különösen tőle akarja majd hallani azt, hogy milyen holisztikus hozzáállást kell elfogadni, hogyha ott rendelkezésre áll a pénz, hogy miként lehet a célokat elérni. Hogyha ön meghívót küldene neki, az, na, az nagyon jót tenne a parlamentnek, hogyha meghallgathatnánk, és akkor a parlament is felismerné az ő elkö, elkötelezettségét, amely a mi bizottságunkban is jelen van. Köszönöm szépen. The floor is for Mr. Newton Dunn. Newton Dunn úr a szó. A prezident. Köszönöm, elnök asszony. Én is része voltam ennek a kis delegációnak, és teljes mértékben egybecseng a véleményem kollégáimével, hogy nagyon harmonikus kis delegációt alkottunk, jól tudtunk együtt dolgozni. Az üzenet, amelyet én vettem, az abban áll, hogy az Európai Unió mennyire fontos az ENSZ szempontjából. Ahogy Michael elmondotta, mi vagyunk a leg, egyik legfőbb donor, és a tagállamok is a befizetésekkel működtetik az ENSZ szervezetét. Az ENSZ-nek tehát szüksége van az EU-ra. Ezt érzékeltük ott. Ugye nem véletlenül járt múlt, múlt héten a főtitkár az Európai Parlament közgyűlése e- előtt, van összefüggés nyilvánvaló. Megkérdeztem a főtitkár munkatársait, hogy hogy utazgat. New Yorkban Rabatba utazott, Franciaországban sztrájkok voltak, aztán elment mégis a Strasburgi parlamentépületbe, és visszament New Yorkba. Tehát nem csak véletlenül járt ott, mert arra vezetett az útja, hanem, nem, hanem az ENSZ-ben belül pozíciónkat szerette volna hangsúlyozni. Az eljárás, tehát a gond abban állt, hogy az ENSZ belátja ugyan, hogy az EU rendkívül fontos partner, ám nem egy ország vagyunk, nem vagyunk hivatalosan tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, ilyen sajátságos helyzetben egyfajta megfigyelő státusz van az EU-nak. Az európai, a biztos kérte, hogy a státuszunk változzon. 76-71 arányban vesztettük el az erre vonatkozó szavazást, és ahogy Michael is elmondotta, csak hat Ákácsi ország támogatta az EU teljes jogú a többünk ellenünk volt. Haiti és Pakisztán is ellenünk szavazott, holott kapják a pénzt tőlünk. De van még mit tennünk tehát. Mindez tehát egy eljárásbeli indítvány volt. Az EU jogállásának következő szavazása november végén lesz. Keti Eston, akivel szintén találkoztunk, biztosított arról, hogy, hogy megdolgozzuk a, a tagokat, hogy a novemberi szavazás eredménye más legyen. Tehát az általunk viselt értékeket elismerik, de van még tennivalónk. Egy apró kis történet. Michael beszélt az államelnökökkel való hálózatépítésről. Michael szaladt bele abba, aki szerint azt hitte, hogy magyar parlamenti képviselő Schmidt Pába szaladt bele, akire aztán kiderült, hogy Magyarország államelnöke már. Kérdezte, hogy mit maga mit csinál itt? Hát <laughs> ez, ez, ez, magyar államelnök vagyok. Aztán még két apróság. Az ENSZ konferencia záró dokumentuma viszonylag kielégítő volt, ám a, a számonkérhetőség ügyében. Tehát a, a, a támogatást élvező államok számonkérhetősége nagyon gyenge. Európa sokkal erősebben kérne jelentéseket arról, hogy hol is ment, hogy használták fel a, a, az államok a segélyeket szerint jobban kell hangsúlyoznunk, jobban kéne nyomnunk, úgymond a, ezt a kérdést, hogy be, beletekintessük abba, hogy hova megy az a pénz, amivel támogatjuk ezeket az országokat. Egy utolsó gondolat, az egyik ENSZ képviselő, Thomas volt azt hiszem, akit Michael ömötett, azt mondta, hogy az ENSZ-nek semmi hatalma nincsen a kormányzatok ígéreteinek betartatásában. Ugye akkor meg megígérik, hogy ezt meg azt csinálják, majd támogatást fizetnek, aztán hazamennek a fővárosaikba, és a költségvetési gondok miatt nem tesznek semmit. Az esznek semmiféle hatalma nincs a, az ígéretek betartatására. Azonban egy dolog változott, mondotta az ENSZ tisztviselő. Az ENSZ most már a civil társadalom eszközével, az NGO-k eszközével tud élni, lobbizva, lobbizással szorítva rá a kormányokat arra, hogy betartsák ígéreteiket. Ez egy nagy változás. Ugye mindannyian, mindannyian fontos az, hogy a kormányzatok ígéreteit betartassuk, és mindezek alapján optimistán tértem haza erről a nagyon fontos konferenciáról. Köszönöm szépen, Görenc úr kapszott. Köszönöm szépen. Miután Newton Dan urat hallottuk, most már tudjuk, hogy hogyan lehet valaki hogyan javíthat a státuszán. Esetleg kezet fog Michael-el. Na, ez volt a kis vicc. Ugye azt hallottuk, hogy az ENSZ nek nincs semmiféle hatalma arra, hogy betartassa az ígéreteit. Hát ez egy nagyon fontos dolog, de azért van egyfajta szankció, ez pedig a közvélemény általi szankció. Az ilyen típusú konferenciákon azonban mindenképpen fel kell lépni, akár egyénileg, akár közösen, amellett, hogy a tagállamok, a parlamenti képviselők, a világ közvéleménye megfelelő módon informálódjon. Azt is tudni kellene, hogy a milyen intézkedésekkel lehet betartatni a, az ígéreteket. Például meg kell nézni, hogy a milleniumi fejlesztési célok a kimondott célok, a leírt célok és a megvalósítás között hol alak, akadt el a folyamat, és egyáltalán, hogy kik a felelősök, például az EU, vagy ki a felelős azért, hogy nem tartatják be és nem valósítják meg a millenniumi fejlesztési célokat. Egy olyan keretben, amikor nem létezik szankció az ENSZ részéről, valamit tenni kell, hogy, hogy a szankciók létezzenek. És ilyen típusú konferenciákon erre lehetőség van. Ha nem, akkor nagyon nagy árat fogunk fizetni a jövőben, és azt hiszem, hogy sokkal jobban tudnánk működni, hogyha léteznének a szankciók. szankciók. Téva úr következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Röviden utaltak arra, hogy volt, aki bolykottálta, vagy nem vett részt a konferencián. Én szándékosan nem mentem. És lehet, hogy ezzel segítettem a résztvevő kollégáimat abban, hogy jobban belássák az ő fontosságukat. Örülök annak, hogy a konferencia jól ment, jelentős eredményeket ért el. Elnök asszony emlékeztet arra, hogy Kofi Annan után én voltam az egyik ENSZ főtitkár jelölt. És jól ismerem a rendszer működését, és azért voltam olyan felháborodott, mert én nagyon mellette volnék az ENSZ reformjának. Banki ki találkoztam múlt héten, beszélgettünk a teendőkről. A kampány, kampány végén támogattam Banki ki mert beláttam, hogy nekem nincs esélyem a főtitkári posztra. De ez most mellékes. Fontos azonban azt látnunk, hogy ez mindegy, hogy mi van a, a hogy tanácsadó vagy képviselő, a színe, a becs színe számít. Ha aranyszínű badge van valakinek, akkor a plenárisra is bemehet. Ha piros badge van, kitűző van az embernek, akkor föl is szólalhat a plenáris közgyűlésen. De csak az arany és a piros kitűzőkkel lehet bemenni a plenárisra. A többi színnel nem lehet. Ugye ez nagyon fontos, ezt próbáltam kifejteni. Kérem, amikor a biztos úrral majd lezárjuk mindezt. A bizottság elnöke nagyon kedves levelet írt egyébként nekem, a koordinátorokkal ismertettem is ezt. Azt írta biztos, hogy minden jól ment, kivéve ezt, meg azt, meg azt. De fontos volt, hogy én annak idején úgymond kis botrányt csináltam, meg kellett tegyem, mert hogy nagyon rosszul bántak velünk előtte, nagyon az ENSZ szerzete nem látta be az EU fontosságát, holott függetlenül a külpolitikától minden mástól a fejlesztési részét ben az ENSZ-nek mi vagyunk a legnagyobb donor. Úgyhogy nem lehet minket egy rakás szerencsétlenségként kezelni. Úgyhogy ezért beszéltem Banki Munnal, Bankin Szuval és a többiekkel, a főtitkár titkárságával, hogy nem szabad annyiban hagynunk ezt az ügyet. Ez nem csak egy incidens, nem lehet szemet hunyni fölötte, hogy négyen vagy öten nem tudtak bejutni, a, a, vagy bejutottak, mások meg nem a közgyűlésre. Intézményesíteni kell annak a keretét, hogy nekünk jogunk legyen részt venni ebben a munkában, kifejteni azt a kiváló munkát, amit Michael Cashman meg a többiek vittek, hogy tovább vigyük ezt, és ennek intézmény útja legyen. Ezt pedig kőbe kell vésni, úgymond. Hogy ennek mi az eljárásbeli mikéntje, azt nem tudom, de valakinek nyilatkoznia kell arról, hogy a jövőben a parlament, európai parlamenti képviselők jogállása változik. És hogyha és az európai parlamenti képviselők nem csak a, a, a a biztos, a tanács képviselője, hanem a parlamenti képviselő is piros kitűzött kap, hogy részt vehessen az ülésen. Monsieur Guerrero Salom, vous avez la parole. Guerrero Salom úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az információkat illeti, az ENSZ konferenciájáról ö, olvastuk a jelentést. New Yorkban hivatalos eseményekre is sor került, találkozókra is sor került, kollaterális szinten a konferencia ideje alatt, ami a delegáció munkájának az eredményeit illeti, különböző intézmények, érintett felek, az NGO-k is érintve voltak, de azt látjuk, hogy az eredmény nem igazán kielégítő, de bátorító a jövőre vonatkozólag, mert ami a fejlesztést, az együttműködést illeti, a gazdasági válsághelyzetben tudjuk azt, hogy nagyon sok kockázatot is jelentenek a legszegényebb országok számára. Az Európai Unió további kötelezettséget vállalt, például 1 millió eurót szán a továbbiakban a támogatásra. Szeretném Charles Gören szavait eh, aláhúzni, kiemelni, nevezetesen, hogy mindenképpen tiszteletben kell tartanunk az elkötelezettségeinket, ugyanis mi vagyunk a fő, legfőbb donorok a világban, és példát kell mutatnunk a kötelezettségvállalás szintjén is. Azt is szeretném aláhúzni, hogy Michael Cashman akit aggaszt a koalíciós kormány tevékenysége az Egyesült Királyságban. Egy nyilatkozatot készített elő, pontosabban ő azt mondta, hogy, hogy, a, hogy Fontos aláhúzni azt, hogy egy gazdasági válságban, egy pénzügyi válságban, amit ugye Spanyolországban is ismerünk, mi meg ö, tudtuk erősíteni az együttműködést és a fejle, fejlődést. Azt hiszem, hogy Michael Cashmannek is el kellene gondolkodnia egy általánosabb, holisztikusabb megközelítésen annak érdekében, hogy a fejlesztési, fejlődési problémákkal szembenézhessünk 2015 után. És ez a szakbizottság hozzájárulhatna pozitív módon a, ehhez a folyamathoz, ami a szeu, csúcsalálkozót, a G20-ak csúcsalálkozóját illeti, azt hiszem, hogy első alkalommal került sor arra, hogy a G20-ak explicite módon tárgyalnak a fejlődésről. Jó lenne, hogyha jó lenne, hogy a mi szakbizottságunk, akár az elnök asszony segítségével, vagy más módon kérje azt, hogy Szöulban vegyék valóban nagyon komolyan a fejlődés problémáját, és ne csak egy napirendi pont legyen a sok közül. Hát ez egy alapvető dolog, hogy gazdasági problémákról beszéljenek, intézményes problémákról, és, a, és egyáltalán az életről a világban az elkövetkezendő tíz évre. Most pedig Cashman úr és Déva úr egy-egy percet kapnak, hogy lezárják. Nem, nincs is szükségem egy percre. Görenc úr megjegyzésére szeretnék válaszolni. Teljesen igaza van az elkötelezettségekkel, hogy ha nincsenek szankciók, ha nincsen monitoring és nincsen ellenőrzés, akkor nem lehetünk elég hatékonyak. E, felismerem a spanyol kormány elkötelezettségét, és ezért javaslom, hogy a szakbizottságunk készítsen éves saját kezdeményezésű jelentést, amely felügyeli, ellenőrzi a tagállamok elkötelezettségét, hogy vajon ezek megtették-e, amit ígértek, amelyel szerintem nagyon jól tudnánk megmutatni a dokumentumban, hogy megtörténtek -e ezek az elkötelezettségek, és az EU álláspontja is hiányos ebben a tekintetben. Ezt akartam javasolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. úr, követ. Köszönöm, elnök asszony. Gerrero Salomul arról kért engem, hogy tájékoztassam önöket a brit jó hírekről. Amikor a múlt héten 25%-kal vették vissza a költségvetést, a fejlesztési költségvetést 37%-kal növelték viszont. Most mi elértük a 0,7%-os GNI célt, és az elkötelezettségünket 4,8 milliárd fonttal növeltük meg évente, miközben a saját, emberek, saját embereinkre szánt költségvetést vissza megrövidítjük, és kórházakat, iskolákat zárunk le, be. Tengeren túli költségvetésünket 37%-kal növeljük. Now going to give the floor to the head of the South Africa. Most megadom a szót a dél-afrikai delegáció vezetőinek, Phipps asszonynak, parancsoljon néhány szóban öné a szó. To address us. Madam. Madam. Yes, madam. Um, thank It's been... Nagyon érdekes volt számunkra, hogy belepillanthattunk belehallgathattunk abba a munkába, amelyet önök végeznek. Nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy beülhettünk a szakbizottság ülésére, és azt is köszönjük, hogy rövid nyilatkozattal élhetünk itt a szakbizottsági ülésem. Dél-Afrikában Dél-Afrika számára, és a dél-afrikaiak számára fontos, hogy minket egy szélesebb körű térség Afrika részének tekintsenek. Jól tudjuk, hogy milyen jelentős támogatást kapnak az afrikai országok, beleértve Afrikát is, ám újra és újra kifejezzük azon aggályunkat, önöknek is, a szakbizottságnak is, hogy szükség van arra, hogy fokozzák a kulcsfontosságú kapacitások építése, építése terén a támogatást nem csak a gazdasági növekedés, a, a, a béke, a biztonság, a közigazgatás tekintetében, hanem a technológiai fejlesztés tekintetében is a kapacitásokat erősítsék Afrikában. Ugyanakkor nagyra értékeljük azt a támogatást, amelyet tél afrikát segítik. A oktatási projektünk, projektjeinket, amely kulcsfontosságú számunkra, és hogy ezt a csomagot, segélycsomagot erősítik, és éppen most is megerősítést nyert. Zuma elnök is megerősítette azt, hogy a, a, a alapoktatás szintjén is egy segélyportfóliót kapunk az Európai Uniótól. Nagyra értékeljük az önökkel felépített partneri viszonyunkat, elnök asszony. Szeretném megköszönni ezúton is. Így. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság képviseletében Karl Hall úr következik. Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Valóban elismételni tudjuk csak, amit a képviselők mondtak a, az MFC csúcs sikeréről, a tető alá hozott dokumentumokról és a 110 kormányfő, államfő részvételéről is, akik nagyon fontos elkötelezettségeket tettek nyilvánosan. Pozitív pillanat volt ez, amelyet nem tudunk eléggé hangsúlyozni, és el kell érnünk, hogy az elkötelezettségeket majd tisztelik és megvalósítják. Az EU fontos szerepet játszott, különösen az előkészületekben, a tanácsban, a parlamentben, a bizottságban, volt egy bizottsági csomag, Kasman úr jelentése, parlament munkája, tanács munkája, ön például az anyai és csecsemők egészségéről koncentrált, és erről globális stratégiát kívánt kialakítani. Az EU jelentősége, amelyben 0,7%-os elkötelezettséghez ragaszkodik, az példaértékű és nagy jelentősége volt ennek a tárgyalásokban is. Barózó úr nyilvános megjegyzésére a további 1 milliárdról továbbra, további erős üzenetet küldött Európából. A New Yorki segélyen túlnyúló kérdésről szóló vita is fontos volt, valamint a zöld növekedésről, a háztartási erőforrások fejlesztéséről valamint a nemzetközi pénzügyi ügyleti adóról is. Ezek az új perspektívák további eszközöket nyújtanak az MFC-nek, és ahogy Michel úr is elmondta, ezek elérhető célok. Ami a dokumentumot illeti, nem tökéletes, de nagyon jó eredmény, 32 oldal jó dokumentumot hoztak létre. Hogyha semmiet nem hoztak volna létre, akkor ez nagyon súlyos eredmény lett volna, és jelentős visszaesés lett volna e, a pénzügyi helyzetben. Az ENSZ számára nagyon fontos volt a multilateralizmus, ezért nagyon sikeres ülést tudunk magunk mögött. Támogatni szeretném, amit a képviselők mondtak az elérhető célokról, és ha itt elmondhatom, nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhetek önök közé, különösen azután, hogy az ön karrierit figyelemmel követhettem elnök asszony, és ezért egyetértek abban, hogy ez mind elvégezhető. Köszönöm szépen. Monsieur Mitchell, you want the floor to conclude for some few no, remarks? I, I just think... Mitchell úr lezárni. Nem csak azt mondanám el, hogy jó vita volt, garantálnom kell az, hogy fenntartjuk a lendületet, a hajrában nyomjuk, hogy a, az iramot, hogy tudjuk tartani a határidőt. Elnök asszony, igen, egy éves jelentést is kéne írnunk, ebben az értelemben a koordinátorok ülésen elhangzott erre vonatkozó érvelés is. Akkor lépjünk tovább. pedig áttérünk a napirend 20. pontjára, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze, a rendelet módosításáról van szó. Tehát most a jogalkotási módosításokkal foglalkozunk, amelyeket a bizottság javasolt a fejlesztési együttműködés finanszírozásával kapcsolatosan. Ahogy tudják, Mitchell úr, a jelentéstevő a félidős felülvizsgálati résszel kapcsolatosan, Görenc úr pedig egy kiegészítő fejezet foglalkozik a banántermelő, az Ákácsi országok banántermelői érdekében bevezetendő kísérő intézkedésekkel foglalkozna ez a fejezet. A mi bizottságunk egyhangulag elfogadta a két jelentést. E, most először Mitchell úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy ön is mondta, én vagyok a jelentéstevő e, a félidős felülvizsgálati részsel kapcsolatosan az adók e, rugalmasabb fizet, megfizetésével kapcsolatosan is foglalkoztam, az NGO-kkal is tárgyaltam, az adott országokat illetően természetesen a, nem, nem javasoltak módosításokat, és a, ezek a de voltak olyan módosítók, amelyeket már a múlt heti penális ülésen elfogadtak a az AFET azt javasolta júliusban, hogy a három bizottság munkáját koordináljuk, az INTA, DEVE és az AFET munkáját, és egy kis csoportot hozunk létre a három szakbizottság elnökeivel és jelentéstevőivel együtt. Azt hiszem, hogy a több intézménnyel eh, azt hittük, hogy meg tudunk egyezni, de nem eh, sikerült a második olvasatra megjegyezni. A, ez a kis munkacsoport konzultál a eh, parlament éves programjaival kapcsolatosan, és a szavazás előtt egy héttel a frakciókat megkereste Barozó úr kabinetje egy e-mail körlevélben, és ebben arról volt szó, hogy ezt a, hogy a rendelet módosítását tovább kell vinni, és a három intézmény között magas szintű tárgyalásokra van szükség. Eston asszony Pilmax biztos részvételével még a belga soros elnökség ideje alatt Eston asszony azt mondta, hogy a bizottság nem tett javaslatokat, és a parlamenttel kell tárgyalni és meg kell vizsgálni, hogy milyen pragmatikus megoldásokat lehet e, elképzelni. Ezen a találkozón tehát a bizottság ugyanúgy járt el, mint az utóbbi hónapokban, mindenképpen politikai megállapodást szeretnének a jogi kereteken kívül, úgyhogy itt mindössze csak levélcserére került sor, semmi másra. 2013-ig éppen ezért a helyzet úgy tűnik, hogy nem fog változni. 2014 és 2020 között azonban változásra van szükség, mindenképpen ismételt konzultációra van szükség a parlamenttel. Elnök asszony, teljesen világosá szeretném tenni azt, hogy én elutasítom azt, hogy a jogi aktusokat, jogi keretet nem veszik figyelembe, a jogalkotási folyamatot be kell tartani. Itt egy átmeneti megoldásra, megoldásról lenne szó, és a Fejlesztési Bizottságnak mindig az volt a véleménye, mindig ugyanaz volt a véleménye, mint az Európai Parlamentnek, elnök asszony, most a második olvasaton azt reméljük, hogy előrehaladást érünk el majd mindenképpen az év vége előtt szeretnénk megállapodni a bizottsággal, de természetesen fontos az, hogy a bizottság valami új, újat tegyen le az asztalra. Barozó úr azt mondta, hogy a bizottság kész erre, akkor hall, hall, hallgassuk meg őt komoly tárgyalásokra van szükség, mert csak így lehet ebben az ügyben előre haladni. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek. Most pedig Görenc úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát nekem is van egy jelentésem a ö, banán ö, ágazattal kapcsolatosan múlt októberben azt a mandátumot kaptam, hogy az Európai Bizottsága és a tanácssal tárgyaljak azzal kapcsolatosan, hogy milyen kísérő intézkedéseket lehet bevezetni ezen a területen, az együttműködés és a fejlesztés területén. Itt tíz banántermelő országról van szó, 574 szavazattal elfogadták a plenárison a jelentésemet, akik úgymond nem szavaztak, nem, nem szavazták meg, azok nem is voltak jelen a teremben. Sikerült megállapodást elérnünk még nagyon ellentmondásos területeken is, a tíz banántermelő országra vonatkoztatva foglalkoztunk a termelők élethelyzetével, a környezeti problémákkal, és mindezt bevettük a jelentésbe. Éppen ezért a, a bizottság jelentése teljes mértékben tükrözi az Európai Parlament állásfoglalását is. Szeretnék köszönetet mondani Ponga úrnak, Kressz asszonynak és mindazoknak, akik együttműködtek velem. Nagyon hatékony volt az együttműködésünk, mert igenis olyan megoldásokat tudtunk találni a kísérő intézkedésekre vonatkozóan, amelyet minden frakció elfogadott, a tanács is, és a parlament is. De természetesen fontos az Európai Unió külső eszközeinek és folyamatának az ellenőrzése is. Az a Lisszaboni szerződés 270. cikkének értelmében fontos a az együttműködés az összes érdekelt félel, a jelentéstevőkkel, itt szó volt az INTA és az AFET közreműködéséről is, ahogy Mitchell úr elmondta. Első olvasatban kifejtette a bizottság az állásfoglalását, és a parlament is. Eston, és, Eston asszony és Fibász biztos is meghallgattak bennünket, elfogadták az álláspontunkat, és a második olvasat során a következőket szeretnénk elérni, ami a külső együttműködést és fejlesztést illeti, nem lehet csak is formális aspektusokhoz tartani magunkat, hanem arra van szükség, hogy módosítani kell a különböző elemeket abban az esetben, hogyha változásokra kerül sor. Arra is emlékeztetni kell, hogy a stratégiai dokumentumok, a kísérő intézkedések, amelyeket kidolgoztunk, mindenképpen jogi keretek között kell, hogy megvalósuljanak. Itt három opció áll előttünk. Az első az az, hogy ugye nincs semmi mondandónk, viszont azt nagyon jól tesszük. A következő opció az, hogy húzzuk a dolgot, húzzuk, von, vonjuk a dolgokat, és semmi sem fog történni. A harmadik opció pedig, ahogy Mitchell úr elmondta, tárgyalni kell. Tárgyalásokra van szükség természetesen, ezt támogatom én is, az első két opció nem figyelembe vehető. Teljes mértékben egyetértek Gay Mitchell ural, hogy minden olyan megoldási javaslat ellen kell fellépni, amelyek kikerülnék a jogi keretet. A három oldalú tárgyalások során mindenképpen arra fog odafigyelni, hogy a tárgyalások menete is korrekt módon folyjon, és odafigyeljünk ezekre az említett problémákra. Nagyon jól működtünk együtt a jelentés kirolgozása során. Úgy összegezném, hogy minden olyan megoldás, amely segít, és minden lehetőség mindenképpen fontos lehet. Szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért. Köszönöm szépen, ugye az elnök asszony, Kressz asszony két szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy az én felszólalásomat is ilyen nagy figyelemmel figyelik-e majd, mint az önét, de el kell mondani, hogy nagyon jó szellemen, konstruktív szellemben működtünk együtt. Szeretnék visszatérni néhány főbb elemre, és szeretnék néhány kérdést is feltenni, és szeretnék aláhúzni bizonyos dolgokat. Azt hiszem, hogy mint fejlesztési bizottság e dosszié kapcsán is, és más dosszié kapcsán is az a feladatunk, hogy a fejlődő országok fejlesztésével is foglalkozzunk. Én is foglalkoztam környezetvédelmel, peszticidekkel, és így tovább. Görens úr ugye egyfajta hatástanulmány is javasol. Szeretném tudni, és felteszem a kérdést, hogy e, megvalósítható-e ez a hatástanulmány, hogyan határoznák meg a kritériumokat a hatástanulmányban, mert e, ugye itt e, akkor problémákról kell beszélni egy hatástanulmány kapcsán, környezetvédelmi, egészségügyi, peszticid problémák merülnek fel, ahogy már említettem. Aztán minden megállapodásban, például a banán kereskedelmet illetően is, akár az, Ákácsi országokkal, ugye nem lehet felvetni a banán kérdést, és azt hiszem, hogy ezt többen értik, tehát mindenképpen beszélni kell a, az európai kiadásokról is. Mindenképpen itt Guadalupe-ra vagy Martinikra is gondolok, amik, amelyek nagy banántermelő országok. Köszönöm. Akkor én most magamnak adom meg a szót, mondja az elnök asszony. Én azt hiszem, hogy a mi bizottságunk szerepe, a parlament szerepe ebben a folyamatban, ebben a vitában nagyon fontos. És az Európai Unió már a kezdetek óta folyamatosan építette fel ezt a folyamatot. Most már egy új szerződésünk van, ugye? És ez a harc a jogi keretek, a jogi aktusokkal kapcsolatosan én nem igazán értem, hogy a bizottság miért vonakodik, vagy, és a tanács is vonakodik. Itt úgy tűnik, hogy egy hasztalan harcról van szó, mert miről van szó? Arról van szó, hogy a demokráciát erősítsük meg ezekben az intézményekben is, és itt olyan jogi aktusokról van szó, amelyek a polgárokat is érintik egy 7 éves időszakon belül a fizetési eszközökkel kapcsolatosan nem indultak el tárgyalások, itt erről volt szó, és éppen ezért más intézkedésekre is szükség van, nem csak a fejlesztési eszközökkel kapcsolatos intézkedésekre. Éppen ezért a kormányok mindenképpen figyelembe akarják venni a kiadásaikban a fejlesztés érdekében mindazt, ami esetleg negatív hatással jelentkezett, például a bevándorlási folyamat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a parlamentnek mindenképpen joga van kontrollálni a jogi aktusokat. Nem tudom, hogy a bizottság részéről van-e valaki, aki kíván szólni? Nem? Nem nincs itt a, senki a bizottságtól e kérdésben, de a tanács részéről Guy Reyé úr van itt. Köszönöm szépen, elnök asszony szeretnék köszönetet mondani én is Mitchell úrnak, Görensz úrnak és önnek is, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy a tanács véleménye és álláspontja pontosan olyan világos, mint a parlamenté. Eston asszonynal és Vibáz biztos úrral találkoztunk, és arról döntöttünk, hogy egy háromoldalú informális találkozó sorozat indul el. Azt hiszem, hogy november 8-án lesz a következő ülés, és mindenképpen egy pragmatikus megoldást kell találnunk. Semmiféle problémánk nincs a javasolt intézkedésekkel kapcsolatosan, ahogy már elmondtuk október 20-án Strasbourgban. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevőknek adom vissza a szót, a zár, zárószót. Mitchell úr. Köszönöm Görenc kollégám és magam is. Az a véleményen vagyok, hogy Kétszer sétáltam Dublinban, míg végre sikerült a Lisszaboni szerződés elfogadtatni, és nagy csalódás számomra, hogy a bizottság ennyire gyakran ö, ö, vállal fel frontot a tanácssal, annak ellenére, hogy pártatlanak kell lenniük. Ennek véget kell vetni, el kell mondani a bizottságnak, hogy egyeztetnie kell álláspontját a tanácsal és a parlamenttel együtt is. Én pedig most mindkét intézmény nevében szólok. Ezt csak akkor tudjuk megoldani, hogyha a parlament hangját tiszteletben tartják. Köszönöm a tanács azon képviselőnek, akik részt vettek, de mondjuk el, hogy ez a hozzáállás ez nem folytatható, Eh, ezt eh, életjogalkotóként kell elintézni. Köszönöm szépen. Görenc. úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az állásfoglalásomban Montesquieu mondását is felhasználhatom, nevezetesen, hogy ha valakinek abszolút hatalom van a kezében, azzal vissza is él. A viszont megfelelő módon kellene a hatalmat megosztani, hogy ne éljünk vissza vele. A bizottsággal eszmecserét folytattam a banánágazatban bevezetendő kísérő intézkedésekről. Ez egy jó találkozó volt, és van egy intézkedés, amelynek kapcsán a bizottságot felkértük arra, hogy egy hatástanulmányt, ex ante hatástanulmányt végezzen, és kompromisszumot tudtunk kialakítani, és azt mondtuk, hogy ne egy ex ante értékelésről beszéljünk, hanem megegyeztünk abban, hogy hogy egy előzetes értékelést végzünk, mielőtt a kísérő intézkedések hatályba lépnének, előtt 18 hónappal, másfél évben. Ezt az Európai Parlament is elfogadta. Tehát én bízom abban, hogy ilyen ö, konkrét esetekben igenis tudunk találni ö, megoldást mellesleg a bizottság képviselői, akik itt vannak ma, a józan ész alapján járnak el, és biztos, hogy meg tudunk egyezni. Majd köszönöm tehát az önök figyelmét, a tanács figyelmét, és nagyra értékelem a tanács képviselőinek a jelenlétét is. Nagyon ritka, hogy a tanástól is itt vannak képviselők. Sok esetben nincsenek itt, és ezt csak sajnálhatom. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most áttérünk a következő napi rendi pontra, a banán kereskedelemmel kapcsolatos, banán megállapodással és kereskedelemmel kapcsolatos véleményről van szó a jelentéstevőnk Görensz úr elvéleménnyel kapcsolatosan. A tanács azt kérte a parlamentőr, hogy fogadja el a Genfi megállapodást a banánkereskedelemről, az Európai Unió, Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela között. Ismételten Görenc úr kap szót. Öt percre. Az INTA jelentéssel kapcsolatosan igen. Én azt hiszem, hogy öt percre sincs szükségem. Ez egy olyan vélemény, amelyben elmondom a véleményünket e, a banán témát, illető kísérő intézkedésekről. Ami engem igazából aggaszt, e, azt elmondanám, az, az a preferenciákkal kapcsolatos problémák, hogy milyen a, hogy a fogadországok terén mit is lehetne tenni. Itt egy olyan politikáról van szó, amelynek a megvalósítása elindult, a washingtoni konszenzusra is sor került, ez már a múlt, és vissza kellene talán most már térnünk arra, hogy a kereskedelmi preferenciákkal is új módon foglalkozzunk. Bizonyos országok egyedül nem tudnak a saját erejükből kikecmeregni a problémáikból, éppen ezért megoldásokra van szükség hogy megoldhassák a problémáikat, viszont hogy ne brutális változás keretén belül tegyék meg ezt. Éppen ezért kísérő intézkedésekre gondoltunk a banán ágazatban. Körülbelül 175 euró per tonna, tonnáról 115 euró per tonnára csökkentenénk a, az árakat. Ez, ez jelentős mértékben megváltoztatja a helyzetet. Természetesen az afrikai országok, a csendes-óceáni országok és a karib-tengeri országoknak védelmet is kell biztosítani, mert a világ szintű brutális versenyt mindenképpen állniuk kell. Tehát mindenképpen átmeneti intézkedésekre van szükség. Azonban azt látjuk, hogy jelenleg egészen 2020-ig az a perspektíva, hogy folyamatosan ö, lebontják és csökkentik az import tarifákat 114 euró per tonnáról csökkentik 75 euró per tonnára. A legkedvezettebb országoknak éppen ezért meg kell felelniük ezeknek az új tarifáknak, és 2013 után eh, újra kellene gondolni az intézkedéseinket, ugyanis 2013-ban eh, új eh, intézkedések, tehát a 2013-ig tartanak a jelenleg intézkedések, azután új intézkedésekre lesz szükség. És ez benne foglaltatik a jelentésemben is, ez egy vélemény, amely azt hiszem, hogy nagyon fontos, és el kellett mondani világosan a dolgokat. Az, remélem, hogy az INTA bizottság is egyet fog ezzel érteni, mindazzal, amit most itt önöknek elmondtam. Köszönöm szépen, Görönsz úr! Üdvözlöm körünkben Görenc képviselő úr által meghívott csoportot. Minden, ennek a csoport minden tagjának egy szép napot kívánok az Európai Parlamentben. Remélem, hogy inspiráló lesz a munkánk az önök számára is. Most pedig Görenc úr akar még szólni? Igen. Nagyon kedves, hogy az én vendégeimet üdvözölt elnök asszony. Azt hiszem, hogy jó az, hogy ha a választóink megismerkednek egy kicsit a munkánkkal. Még akkor is, hogyha passzív módon teszik ezt, jó, hogyha a látogatók találkoznak a gondolatainkkal, ugyanis csak így lehet előre vinni a dolgokat. Gressz asszony is szót kért. Ugye a két téma nagyon fontos volt most akkor konkrétabban teszem fel a kérdésemet, mármint az előzőleg feltett kérdésemet, a, konkrétan a hatástanulmányal kapcsolatosan, Görenc úr. És akkor a, talán a többi kollega is válaszolhatna, hogy hogyan fogják meghatározni a kritériumokat ebben a hatástanulmányban. Hogyan vehetünk részt ebben, én elmondtam már, hogy szeretném azt is, hogy a peszticidekkel foglalkozzanak. Hogyan lehet egyáltalán figyelembe venni például a banánkereskedelem témájában az, e-, az erup aspektusait? Nos hát, nem tudom, hogy a bizottság kíván ezt szólni e témában azt mondták, hogy hárman vannak itt a bizottságban. Wim Oltról úr, vagy, vagy, vagy Oltero Melis asszony, vagy Likosz úr, tehát nem tudom, ki kíván szólni. De köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a tájékoztatást az előző napirendi ponttal, a banán kísérő intézkedésekkel kapcsolatban is. Egy konkrét dologról szeretnék itt szólni. A Kressz által feltett kérdésre, illetve ilyen jellegű kérdésekre vonatkozik, hogy az egyes államok támogatási stratégiáira vonatkozó hatástanulmányokat hogyan lehet végezni. Tehát az alapvonaltól a, ugye, a peszticidek, a munkakörülmények, a növényvédőszerek alkalmazása és egyéb kérdésekben hogyan lehet nyomon követni a változásokat, a fejlődést a bizottság és a tanács között, és a parlament között folyik a vita. Némi módosítást a bizottság végzett is ebben az anyagban. Több módosítás illette az jelentése kereteit a jogi szövegben. Szerepel az is, hogy az ország stratégiákban szerepel majd az a munkakörülmények, környezetvédelmi hatások, követelménye, a bizottság új módon igyekszik ezt továbbvinni, hogy az összes stratégiában referenc utalásokat helyez el. Egyrészt az induló helyzettel kapcsolatban az adott országban, és arról is, hogyan lehet nyomon követni innentől kezdve országonként a helyzet változását, mert hogy nyilvánvalóan más és más helyzet uralkodik az egyes országokban. A munkakörülményeket illetően a legtöbb, tagá, legtöbb ország az ILO normákat, alapnormákat aláírta, így módon kötelezettségeket vállalt magára a munkakörülményekkel kapcsolatban. Tervünk az, hogy ebben a keretben a banán ágazatra is e, érvényesítjük ezeket. Tehát minden egyes ország stratégiában szerepelnek ezek a referenciapontok, tájékoztatást kérünk arról, hogy a tények felmérése hogyan történik, értékelése hogyan történik. Remélem, hogy ez kielégítő válasz a kérdésére. pedig az általános kereskedelmi kérdéseket illeti, DG trade dolgozó kollégámat, Lukás urat kérem meg, hogy válaszoljon. Uh, yes, thank you, Madam Chair. I will... Köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon örülök a szakbizottság kedvező véleményérek a banánkereskedelmi egyezményről. Ezek az egyezmények történelmi jelentőségűek, nem csak azért, mert már a leg, régebben tartó tárgyalásokat zárják le, amelynek korábbi szakaszaiban az EU mindig veszített. Ez az egyezmény azonban felgyorsítja a több oldalú kereskedelmi rendszereket, különösen a dohai tárgyalásokat. Harmadszor azt gondolom, hogy ezek az egyezmények kiszámíthatóságot, stabilitást teremtenek a banánpiacon, ezért fejlesztik az üzleti környezetet, különösen az akácsi országoknak és az EU-n belüli banántermelőknek végül. Figyelmen kívül hagyva a BAM részt, ezek az egyezmények, most két különböző egyezményről beszélünk, tehát a kísérő intézkedésekről szóló egyezmények garanciát teremtelemnek az Akácsi országoknak ahhoz, hogy kedvezményezett feltételek között léphessenek be az európai piacokra, és az egyezmény keretén belül egyetértés jött létre az EU, az Akácsi és a latin-amerikai exportőrök között azon termékek jegyzékéről, amelyek preferenciális kedvezményezett elbánásban részesülnek tehát kedvezményezett elbánásban részesülnek egyes termékek, nem csak a banán e, a következő e, jövőbeni dohaj tárgyalások keretében. Válaszolni szeretnék a legtávolabb e, eső területek banán exportjának érintő kérdésekre, hiszen ismerjük a helyzetet és a legtávolabb eső, legtávolabb eső területek helyzetét. Az a véleményünk, hogy a, ezen területek banántermelését nem a nemzetközi kereskedelmi egyezményeken kerül be, megoldani, hanem az EU belkereskedelmi rezsimén belül. Rá kell mutatnom, hogy a közös piaci szervezés reformján belül, amelyet 2006-ban bonyolítottak, a banánra vonatkozó költségvetési tételeket jelentősen növelték 278,8 millió e, euró éves összegre. A reform keretében belül hatástalományt is készítettek, és ennek az egyik e, elképzelése összehasonlítható volt a, tarif, a tarifacsökkentési megállapodással, és ez a hatástanulmány megmutatta, hogy a, az egyes modalitásoknak követ, köszönhetően a liberalizáció hatásának csak korlátozott érvényesülése lesz, azonban a közös piaci szervezés folyamán 2006-ban a támogatási a banán támoga, banántermelők támogatásának összegét megnövelték, különösen a távoli területek kerélőkét, amely megfelelően lefedi a banán kereskedelmi egyezmény hatását, amelyet Genfben tárgyaltak le. Végül pedig szeretném kiemelni, hogy nagyon alaposan figyelemmel követtük a piaci fejleményeket, és beavatkozunk, amikor erre szükség van. Legvégül pedig szeretnék rámutatni, nem akarom azt mondani hibákra, de olyan szempontokra, amelyek szerintünk nem igazán helytállóak az indoklás részben. Először is a kirakodási zóna, a 114-et 2017-ben emelik fel leg, leghamarabb. El kell mondanunk, hogy a 2017 a legkorábbi időpontja a kirakodási zónák megváltoztatásának, hiszen hogyha a dohai tárgyalások késnek, akkor a banánok kirakodási zónájának döntése is késik. Másfelől a Genfi Egyezmény tárgyában a 75 eurótonnás landing, zone. landing zone-ra van a hivatkozás kicsit félrevezető, mert ez a kétoldalú egyezményekre hivatkozik, amelyet más szemszögből kell megvizsgálni. Köszönöm szépen. Görönsz úr kap szót, a záró szót kapja meg. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek, hogy kiegészítő információkkal éltek. Én, én egy politikai vonatkozású dologra szeretnék rámutatni. Ugye arról volt szó, hogy az EU-Afrika csúcs találkozó előtt lesz egy állásfoglalás. Mit lehet egy ilyen állásfoglalásba belevenni? A bizottság azt mondja, hogy teljes mértékben eh, izoláltak bennünket bizonyos területek eh, ről az afrikaiak szenvednek attól, hogy az európaiak nem tudnak válaszolni a kívánalmakra, most akkor hogyan is folytatódjanak az afrikai EU kapcsolatok? Ugye itt 50 országról van szó. A, ott van a G90-ek csoportja, ott van a G20-ak csoportja, azt lehet mondani, hogy ez G110-et jelent. A kereskedelmi dolgok történetében emlékeztetni kell arra, hogy, hogy megint csak Brazília és mások a fő problémáink. Ugye ezek az országok fontosabb piacokat szeret, szeretnének megkaparintani és előnyöket szeretnének élvezni kevésbé fejlett országokkal szemben. Számunkra, politikai intézmény szám, számára fontos aláhúzni ezt a kérdést politikai szinten is, már csak azért is, mert senki nem vitathatja az intézkedéseink jogosságát. Tehát a bizottságra számítani kell ezen a területen. Itt a politikák koherenciáját kell megvalósítanunk, ez is ezt jelenti, jelenteni ez a folyamat, és remélem, hogy számíthatok mindenki részvételére, ugyanis az Európai Unió szempontjából ez egy hozzáadott értéket jelent a külső kapcsolataiban. Köszönöm szépen a tizen, ma, október 25-e 12 óra a módosítók benyújtásának ideje, és november 9-én fogunk ezzel kapcsolatosan szavazni. A következő napi rendi pont a Világbank energia stratégiája. Ahogy önök már talán tudják, a Világbank jelenleg el, előkészíti az energiai stratégiáját, amelyet 2011-ben fog elfogadni, miután konzultál a főbb érintettekkel, beleértve az Európai Parlamentet. A stratégiának az a célkitűzése, hogy segítse a fejlődő országokat, ezen belül is segítse javítani az energiai ellátáshoz való hozzáférésüket, valamint figyelembe veszi az ekológiai, ökológiai ö, aspektusokat is. Annak érdekében, hogy a milleniumi fejlesztési céle, célokat megvalósítsa, ö, a stratégiát ö, az Európai Unióval is ö, együtt kell, hogy megvalósítsa. Természetesen alá kell húzni a következőket. A vidéki közösségeket hozzáférhető megújuló energiai forrásokkal kell ellátni, továbbá a Világbank stratégiájának mindenképpen figyelembe kell vennie a, azt, hogy a jövőben olyan beruházások csökkenjenek, amelyek szénalapú energiaforrásokon alapulnak, már csak azért is, mert a szén nagyon jól tudjuk, hogy a legnagyobb CO2 kibocsátó. Most pedig önök kapnak szót, kedves kollégák. Senki nem kíván szólni e témával kapcsolatosan? Én azt hiszem, hogy a világban képviselője itt van. Sándor Sipos úr képviselője. Köszönöm, itt vagyok. Köszönöm, hogy a világban nevében ez a megtiszteltésért, hogy a szakbizottság körében felszólalhatok. Rendszeresen kapcsolatban vagyunk az önök szakbizottságával, és az ágazati stratégiánkat mindig idehozzuk a parlamentbe, Brüsszelbe, az illetékes szakbizottság elé. Leinen úr a, volt 2009 végén a kapcsolattartunk önökkel, a kereskedelmi stratégiánkat 2010-ben mutattuk be önöknek, és most az energiastratégia, az amely, amelyet most a, amely önök előtt van, májusban vitattuk meg, több részvevővel, több érintettel, beleértve az Európai Parlament egyes képviselőit is. A határoz állásfoglalási tervezetet megosztották velünk, ez is, ezért is köszönet illeti önöket, hogy foglalkoztak a stratégiánkkal, meg a Világbank tevékenységével. Nagyon bátorítónak találjuk ezt a tervezetet, hangsúlyozni szeretném ezt a tényt, és arra is rámutatnék, hogy a mi stratégiánk folyamatban levő, alakulóban levő anyag, az egyes szakaszt, a konzultációs egyes szakaszt lezártuk a fő gondolatokkal, a fő keretekkel és stratégia irányával kapcsolatban. Most a kettes szakaszba lépünk át, azaz utána megírjuk a stratégiát, és egy új konzultációs körre bocsájtjuk. Szeretném hangsúlyozni azt is, és idézném a, az állásfoglalás tervezetükből azt, hogy az, bátorítja a világbankot arra, hogy koncentráljon stratégiában az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra, versenyképessé vetéve azt innovatív finanszírozás és megrendelések révén. A stratégián való munkálkodásunk során nem habozunk, hogy e, e felé vigyük a beruházásokat többszörös befektetések révén, a közel-keleti észak-afrikai regionális csapatunk éppen most tárgyal az Európai Bizottsággal és más partnerekkel a megújuló energiaforrások észak-afrikai felfutatásáról egy 6 millió dolláros operatív tételről van szó, amely a napenergia felhasználását irányoz elő Észak-Afrikában. Köszönöm is, hogy meghívtak és felszólalhattam. Mission. Nagyon szépen köszönöm. A bizottság képviselője Rui Costa úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy a világbanki kollega már említette, a stratégiát éppen most szövegezik, miután lezárták az év első felében folytatott konzultációt eh, a bizottsággal. Egy eh, szolgálatközi eh, megbeszélésen május 27-én számos megjegyzést fűztünk ehhez. Örülünk annak, hogy összefoglalták a mi mondani valónkat, és nagyon örülünk annak, hogy javaslatainkat is megtalálhatjuk ebben az összefoglalásban reméljük, hogy a végleges tervezet tükrözi majd mindezt a hozzászólást, és ez egy sokkal jobb dokumentum lesz majd e, a vélemények tükrében. Ahogy ön is tudja, Európai Uniós szinten van egy energiakezdeményezésünk a szegénység felha, fel, felszámolására. E, amelyet az EU a Johannesburgi 2002-es csúcs találkozó után indított be. Ez a kezdeményezés, ahogy a tagállamok és a bizottság rendszeres ülésein elhangzik, reméljük, hogy a következő ülésünk napirendjére is felkerül a Világbank stratégia tervezete, amelyet majd megvitathatunk, és önmagunk terveivel összehang- összehangolhatunk. Az volt a kérdés, hogy miként akarjuk a megújuló energiaforrásokat meg fizethető módon szolgálatba állítani a fejlődő világban. A, azóta az elképzelés 2007-ben Lisszabonban, hogy, az Af, hogy létrehozzuk az Afrika-EU energiapartnerséget, elmondhattuk, hogy Afrikára koncentrálunk, és lehet, hogy elfelejtjük a világ többi részét, ezzel is foglalkoznunk kell majd. De ebben a partnerségben Nemrégiben magas szintű megbeszélést szerveztünk 27 energiaügyi, energiaügyi miniszterrel és biztossal Afrikából és Európából, és új 2020-ig teljesítendő meg, megújuló energia célkitűzéseket állapítottunk meg Afrikának, és amikor ezt a programot beindították, ugyanez volt az idő, határidő. Kezdeti fázisban van most ez a program, 2010-től 13-ig, és örömmel mondhatom, hogy a bizottság lesz az első befizetője ennek a kezdeti fázisnak, lesz, vesz részt először az energia együttműködési programban, megőr energiák együttműködési programjában, amely 2020-ig nyúlik Afrikában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tehát emlékeztettem önöket arra, hogy a decemberi ülésünkön fogjuk elfogadni az állásfoglalást, és a januári Strasburgi plenáris ülésen lesz a szavazás. November 15-ig lehet a módosító indítványokat benyújtani. A legutolsó napirendi pontunk az uniós mezőgazdaság és nemzetközi kereskedelem címet viseli, és azonnal a jelentéstevő asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon rövid leszek, ugyanis nagyon intenzíven dolgozott a bizottság ma reggel. Egy véleményről van szó, amely a, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsághoz, mint illetékes bizottsághoz intéz a fejlesztési bizottság. A véleményünk mm, természetesen sokkal részletesebb is lehetne, de mindig helyhiányban szenvedünk, úgyhogy éppen ezért csak a főbb kérdésekről szeretnék szólni. Természetesen azt javaslom, hogy a kollégák terjesztenek be módosító indítványokat, amelyekkel kiegészíthetem a véleményemet. Itt csak a, a főbb javaslatokat láthatják. A mezőgazdasági bizottság tanulmányozta az európai mezőgazdasági helyzetet, ugye, a mezőgazdasági termékek szintjén jelentős az Európai Unió tevékenysége. A az import tevékenységünk sokkal nagyobb azonban, mint az export tevékenységünk, és az a véleményünk, hogy ezt jogosan kritizálják. A válság miatt a, tudjuk, hogy az exporttámogatások is csökkentek. Láttuk azt, hogy milyen nagy dömping folyamat indult el a fejlődő országok felé. És mindez természetesen torzuláshoz vezetett. Nagyon nehéz helyzetet, helyzetekkel szembenézniük a kevésbé fejlett országoknak. Mi sokat segítettük ezeket az országokat az elmúlt években, annak érdekében, hogy ne csak a termelési, termelési kapacitásukat növeljék, hanem az export tevékenységüket is segítettük. De sok esetben nagyon rossz intézkedéseket hoztunk ezen a területen is. Éppen ezért jó lenne felülvizsgálni az álláspontunkat, az együttműködésünket, a kap felülvizsgálatát, erről természetesen nagyon sok szó folyik, és a múlt év tavaszán szintén elindult egy új folyamat a kap megreformálására. A tárgyalásokkal kapcsolatosan a vto val azt látjuk ugye, hogy ott a tárgyalások egy kicsit megrekedtek, viszont kétoldalú tárgyalások szintjén növekedett az együttműködés. A legfőbb kérdés a véleményemben az az, hogy ugye hogy a mezőgazdasági bizottsági jelentése egyáltalán nem tárgyalja a mezőgazdaság és a nemzetközi együttműködés területét. Tehát egyáltalán utalás sincs rá. Itt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentése is az Európai Unió külső tevékenységével foglalkozik, kereskedelmi szinten természetesen, a nemzetközi fejlődéssel, a támogatással és így tovább. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a fő téma. Nem elég a koherenciáról beszélni, ami mellesleg fontos, de globális koherenciára van szükség az összes politikát érintően. Ezt természetesen értékelve kell a véleményt is megszövegezni, figyelembe véve tehát a koherenciát. Ennyit szerettem volna aláhúzni. Ez egy fontos aspektus, nem egy marginális valami. Úgyhogy ez egy lényegbe vágó aspektusa a bel- és külpolitikánknak. Ezt a koherenciát mindenképpen alá kell húzni. Ez egy, ez egy olyan koherencia, amely fontos a szerződésünk szempontjából, de ez fontos is, fontos a polgárok élelmiszerhez való hozzáférése szempontjából, a mezőgazdaság szempontjából. Sokat beszéltünk ebben a bizottságban is a pénzügyi válságról, amely elsősorban a kevésbé fejlett országokat érintette. A klímaváltozás szintén kihat ezekre az országokra. És ezek a nehézségek olyanok, amelyek még a fejlett világ számára is megoldandók. Éppen ezért nagy szükség van arra, hogy érveljünk a koherencia mellett. Mindenképpen egy olyan politikát szeretnénk, amely fenntartható is, mind a piacon, mind pedig más területeken, persze versenyképes folyamatokra van szükség, de igazságosabb rendszerekre is szükség van a mezőgazdasági termékek termelése és fogyasztásával kapcsolatosan. Elnök asszony, köszönöm. Görenc úr kért szót. Szeretnék reagálni Troja asszony jelentésére. elmondta, hogy mennyire fontos volt az export támogatások kihatása a fejlődő országokra. Azt hiszem, hogy rá kell mutatni arra is, hogy az Európai Unió fontos szerepet játszott. 2009-ben 10 milliárd volt még a támogatás, és 25 százalékkal csökkent 400 millióra mindössze 2009-ben. Látjuk azt, hogy, hogy ez, végül is az Európai Unió szempontjából ez egy fontos új út, utat jelentett. És azt hiszem, hogy az export csökkentések növekedni fognak, még tovább növekednek majd az új megállapodások értelmében. Azt is talán meg lehetne említeni, hogy mi, mi, miután az Európai Unió ilyen korrekt módon viselkedik, természetesen mások próbálnak a ö, nyomdokaiba lépni. Ugye beszéltünk a dömpingről, ö, sok szakértő azt mondja, hogy hogy a kínai pénznek nagyon nagy kihatása lesz a világpiacra, éppen ezért a politikai koherencia arra is kötelez bennünket, hogy nézzük meg, hogy mit csinálnak a többiek, hogyan járnak el a többiek. Az ötös ponttal kapcsolatosan ugye azt javasolja, hogy, hogy szorgalmazza, hogy a valamennyi fejlődő országból behozott mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat jelentősen csökkentsék továbbá korlátozzák a nem vámjellegű akadályokat. Tehát nem erről volt szó igazából, ugye a, az előbb, az előbb, ugye beszéltünk az AKC országokról, beszéltünk a, az importtarifákról, tehát elgondolkodom majd azon, hogy hogyan lehetne eh, egy módosítóval javítani az ön ötödik mm, pontját a véleményében. Köszönöm szépen, és még egyszer a nagy érdemű közönség figyelmét köszönöm. Keller asszony kap szót. Thank you. Köszönöm. Nagyon fontosnak találom azt, hogy a Fejlesztési Bizottság véleményt alkot egy ilyen fontos témában. a mezőgazdaság valóban egyik fő szakpolitikai terület, ahol látható az inkoherencia és a, és a fejlesztési koherencia igénye, az exporttámogatások is fontos elemek, az új tej export támogatás 2008-ban lépett be, a régieket meg leépítettük. Európa a világpiaci árakra is hatással van, nyomás gyakorol azokra, mert hogy mi olcsón, állami támogatott, közvetlenül meg közvetetlen támogatott termékeket olcsón tudunk piacra vinni, és a fejlődő országok helyi piacait, meg árait lenyomjuk. A tejtermékek, a paradicsom vagy a fagyasztott csirke húspiacát. Ezért fontos, hogy a kap reformja figyelembe vegye mindezeket a jelenségeket, és a vitában megjelenítse ezeket a témákat, és ne csak az Agri szakbizottság, meg az agráriumban dolgozók, kollégák vegyék ezt figyelembe, hanem a kap reformjának külső vetületét, külföldi hatásait is vizsgáljuk. Ez a mi feladatunk. Az Agrival közösen tartunk hallgatást, azt hiszem terveink, terveink vannak erről. A jelentése kapcsolatban meg egyetértek a pontok többségével, melyeket Toja asszony felhozott. Annak is örülök, hogy a PCD ügy is kidomborodik a jelentésben. Szerintem is helyes, hogy az exporttámogatásokat megemlíti. Ezeket ugyan részben kivezették, de nem csak a, a közvetlen exporttámogatások, hanem a strukturális és indirekt, tehát közvetett támogatásokkal is foglalkoznunk kell. A, az EU sokat importál, és exportunk csökken, ám az import jelentős része takarmány, vagy szójatermék, amely az európai hús termelést szolgálja, és amely a fejlődő országokban a fejlődő sokféleségét, az esőerdőket veszélyezteti ezeknek a takarmányoknak a termelése. Az EU főleg processzált, tehát már feldolgozott termékeket exportál, és ezt a tarifa rendszerünk is támogatja, ezért a tarifák is felül, is felül kell vizsgálnunk, és kérdés az is, hogy a 2015-ben kivezetett tejkvótával mi lesz majd. Aztán a hármas, az INTA állásfoglalások hármas pontját is vitatom, mely elítéli a bizottság megközelítését, mely szerintük túl gyakran engedményeket tesz a mezőgazdaság terén, hogy hozzá, piaci hozzáférést biztosítson ez szerintem nem igaz, különben nem akadt volna a dohai forduló. Nem játszott el azt a szerepet, amely elszólt volna, gondolom a bizottság. A jövőbeli, a kap reformát illető jövőbeli viták tekintetel kell legyenek a fejlődő országok érdekeire, arra, hogy az államok egyfajta élelmiszer szuverenitással kell bírjanak, az az önállátás lehetőségével. És ezt nem csak az EU-ba való export lehetőségét kell vizsgálják, hanem a saját térségükben való kereskedelem érdekeit is. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. A bizottság kapszolt. Szívenász úr a mezőgazdasági főigazgatóságról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a jelentéstevő asszony és köszönöm a munkáját. Nagyon kevés az észrevételem, ugyanis Görens úr már elmondta a lényegét annak, amit én szerettem volna mondani. Először is a, az exporttámogatásokkal illetően az Európai Unió a Dohai fordulón kötelezettséget vállalt, hogy folyamatosan kivonja az összes exporttámogatást, és és mindenféle más támogatást, amelyeket más országok, a más fejlődő országok nyújtanának. Szóltunk az állami vállalatokról, amelyek jelen vannak más fejlett országokban. Ehhez a kötelezettség vállaláshoz tartjuk magunkat, 2013-ig, ahogy a javaslat szól. Az is igaz, hogy a múltban nagyon sok volt az export támogatás, és a visszafizetéseket is megszüntettük. A múlt évben átmenetileg visszaállítottuk a tej termékekre, de tudjuk, hogy a drámaian csökkentek a tejtermékek árai, kb. 60%-kal, és így sem tudtuk a belső piaci és a világpiaci árat megfelelő módon kompenzálni. De most már az európai piac egyensúlyba kerül. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy amikor nem vagyunk jelen egy piacon, akkor a helyi termelők veszik át a feladatainkat. Például Nigériában egy más exportőr vette át a szerepünket, konkrétan egy új-zélandi exportőr. ami minden fejlődő országa vonatkozólag érinti az export támogatások megszüntetését. Ugye az AKC országokkal kapcsolatosan mindenféle tarifa nélkül lehet az európai piacokra behozni a termékeket, mindenféle mezőgazdasági terméket kivétel nélkül. És az AKC országok között ugye a, a legszegényebb országokat találjuk a világon. A közös agrárpolitikánknak ez is része. Azzal zárnám, hogy az Európai Bizottság elindított egy széleskörű eszmecserét a 2013 utáni időszakra vonatkozólag. Az Európai Parlament is részt vett ebben a vitában a, lesz egy hatástanulmány is, amelyben mindezeket a kérdéseket ismételten tárgyalni fog, fogjuk, és ezt a jövőre, jövőre fogja a bizottság megtenni. A fejlesztési főigaz, főigazgatóság részéről nem kér senki szót, nem, akkor Tolja asszony fogja lezárni a vitát. Én csak köszönetet tudok mondani minden észre, észrevételért köszönetet mondok már előre a kollégáknak a benyújtandó módosító indítványokért is, ami az exporttámogatások csökkentését illeti. Természetesen tudomásul kell venni ezt a folyamatot. Ugye Görensz úr említett két számadatot is, mennyire jelentős volt ez a csökkentés. Ugye ezt számokkal is láttuk. Teljesen nyilvánvaló, ugye, hogy ez egy kis véleménytervezet jelenleg, lesznek javítások benne az ötös ponttal kapcsolatosan, és azt hiszem, hogy nekünk is koherenseknek kell lennünk. Ez is egy fontos dolog, a vámokról van szó. Tehát ha a kollégák akarnak tárgyalni velem, itt nem csak a módosító indítványok kapcsán, hanem hozzá akarnak még járulni ehhez a véleményhez, természetesen nagyon örülnék ennek. Köszönöm szépen. A módosító indítványokat november 9-ig 12 óráig lehet benyújtani, és a szakbizottságban december 9-én lesz szavazás. Nem tudom, az egyéb kérdéseket illetően van-e valami? Nincs. Akkor a következő ülésünk Brüsszelben lesz november 8-án 15 órától 18 óra 30-ig, és november 9-én 9 órától 12 óra 30-ig. Mindenkinek eh, kellemes délután kívánok, és berekeztem az ülést.